And so, dear colleague, we can start. I know that we had a very, very uh, interesting. Uh, see. I know that we are the follow-up of very interesting. Uh... Egy nagyon érdekes találkozó után vagyunk. Itt van a Rubik elnök úr, akivel beszél az Implementation volt. nagyon sok érdekes tapasztalatot hallottunk az Erasmus Plus-ról, és ez nagyon érdekes volt. Most eh, olaszul folytatom. Annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm mindenkinek, aki megjelent itt. Eh, elsősorban Rubik kollégának, aki az ITRE szakbizottság eh, elnök Buszek úr helyett van itt, aki Ausztriában van, és most elkezdjük az összevont ülésünket. Ez az első alkalom, amikor a két szakbizottságunk együtt ülésezzék, és remélem nem az utolsó. Eh, olaszul beszélek, folytatom, és így jobb lesz nekem is, és önöknek is valószínűleg. Akkor elfogadjuk a napirendi pontot, a napirendi pontokat. A tolmácsolás francia, ol, német, olasz, görög, portugál, cseh, magyar, lengyel, eh, bolgár és román nyelvekre. Természetesen streamingben vagyunk. Az összes eh, frakció képviselteti magát, azt hiszem, hogy ennek örülhetünk, és eh, sokan vannak, és másokkal meg tudjuk osztani ezt a kezdeményezésünket. Ezen az összevont ülésen egy első eszmecserét szeretnénk elvégezni. Kérnék egy kis csendet. Köszönöm. Tehát egy első eszmecserét szeretnénk eh, véghez vinni. A kreatív eh, ipar témájában. Kösz, gratulálni szeretnék eh, az előadónak, eh, az előadóknak, Heller és a kollégáknak kiváló együttműködést eh, hajtottak végre, végeztek. Nagyon intenzív munka volt ez, először dolgoznak ezek a szakbizottságok ezen a szövegen, nagyon fontos téma a zöld könyv után, és egy első Sánchez eh, Minting által eh, a az előző mm, parlamentben egy anyagot kidolgozott, és most eh, elindíthatunk egy olyan törvénykezést, amelyikben a bizottság részéről nagyon kevés follow up látunk. Úgy látjuk, hogy ez egy olyan szek, egy olyan iparág, amelyik rendkívül fontos, azt halljuk, hogy 5 százalékos a GDP aránya, amit hozzáad a GDP-hez, ugyanakkor azt látjuk, hogy a válság után új ilyen kulturális, innovatív vállalkozások jöttek létre, ezen ezek nagy innovációt, nagy versenyképes, nö, versenyképesség növelő hatásúak ezek a vállalkozások, ugyanakkor elősegítik a kulturális sokszínűséget, amit az egyik legfontosabb jellegzetességünk. Úgy gondolom, hogy ezek az okok, amiért mi nagyon boldogok vagyunk azért, hogy megnyithatjuk ezt a találkozót, és reméljük, hogy jól tudunk majd a jövőben dolgozni, ezen a munkán ki tudjuk emelni a prioritásokat, amelyeket majd továbbítjuk az Európai Bizottsághoz. Megadom a szót a társelnökömnek, Rubik úrnak. Parancsoljon. Ja, richtig herzlichen Dank. Szívből köszönöm Kostas asszonynak, aki elnökként természetesen hatalmas felelősséget visel az ITRE és KULT bizottságokban közreműködő kollégákkal együtt. Ez az első egyesült ülésünk, és azt gondolom, hogy mindkét szakbizottság nagyon fontos témát fognak középpontba állítani, ami az ipari szektor nagyon fontos témája. Tehát a kulturális e, kreatív ipar a jövőben is nagyon fontos szerepet fog játszani, hiszen így jelen pillanatban mindnyáján egy forradalmi időszakot élünk át, ami azt jelenti, hogy a reális világot tükrözzük a virtuális világba, és a virtuális világot a rengeteg algoritmusával és rengeteg lehetőségével a fiatalon, fiatalokat eléri újabb kódolt információs lehetőségekkel, a közösségi médiákkal együtt már ők közvetlenül a digitális iparba lépnek be, és azt gondolom, hogy ennek a kanalizálása egy hatalmas kihívás. 12 millió munkahely van jelen pillanatban, ahol nagyon jó jövedelmeket lehet generálni Európában, jelenleg ezen a területen, és azt gondolom, hogy ezért is olyan fontos, hogy ennek az iparágnak egy kulturális terjeszkedését szabadkereskedelmi egyezményekkel kell támogatnunk, és és tehát itt a szellemi tulajdonra vonatkozó szabályozáson, ami hát ugye természetesen pont a kreatív iparban játszik hatalmas szerepet, és a kultúra, kreatív ipar pótlagos munkahelyeket fog generálni, mert azt gondolom, hogy Magyarország a vezető szerepet tölt be a 21. században, és azt gondolom, hogy ez 21. század Európája nagyon gyorsan fog változni és fejlődni, és ezért nagyon nagy reményekkel jöttem erre a mai rendezvényünkre, hiszen hatalmas lehetőségeket látok a polgáraink számára, azt illetően, hogy Európát a világban pozícionáljuk, nem egy széthulló Európát szeretnénk, hanem egy, kö, egy egyesült, erős Európát, aki sokszínűségében is összetartó módon gondol a jövőjére. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rubik kollega. Én úgy gondolom, hogy rögtön adjuk át a szót az előadóknak. Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogyha azt látjuk, hogy azok az emberek, akik az európai kreatív iparban foglalkoznak kétszer annyian, mint akik autogyártásban foglalkoznak, és ötször annyian, mint akik a vegyiparban dolgoznak, ez már nagyon fontosá teszi ezt az iparágat, és talán azok is odafigyelnek, akik eddig azt hitték, hogy ez nem annyira fontos. Horizontálisabb eh, munkamódszert fogunk alkalmazni. Én, én annak ellenére, hogy úgy gondolom, hogy egy eh, horizontális megközelítés lenne a legfontosabb ebben a témában, a téma jellegénél fogva. Én úgy gondolom, hogy eh, rá kell térni a képességekre, rá kell térni a kihívásokra, és, a, és nagyon fontos iparágról van szó, tehát én most megadom a szót a Heller kollégának, azért eh, és utána Luigi Morgano kapja meg a szót 5 percre. Köszönöm szépen. Thank you very much, Madam Chair, Mr. Rubik, um, ladies and gentlemen, dear colleagues. Um... Nagyon köszönöm elnök asszony, Rubik úr és hölgyeim és uraim. Tehát Először is persze ez nem valamiféle európai volt, teszem, nagyon sokaknak szeretném megköszönni azt, akik kezdettől fogva lehetővé tették, hogy egy szövegen tudtunk dolgozni, és így, tehát kezdettől fogva mindkét titkárság kidolgozott bizonyos vezérelveket, és egy közös szövegen tudtunk dolgozni, ami egy nagyon pozitív munka kör, légkör teremtett számunkra. Másodszor pedig szeretném megköszönni a két elnöknek, akik kezdettől fogva természetesen egymással közösen irányították a dolgokat, nyilván a szakbizottsági kötelezettségeknek megfelelően, de az eredmény, végeredmény abszolút pozitív. Nagyon köszönöm önöknek minnyájuknak, hiszen mindkét szakbizottság témája szempontjából vizsgáljuk a kérdést, és tudjuk, hogy itt nagyon sok ambiciózus hölgy és úr foglal helyet, Rüppel, Una Hein kollégáknak, és még sok más kollégának is köszönjük azt, hogy ezeket a kreatív ötleteket belevitték ebbe a munkába. Tehát, hogy ezt a kreatív ága kapcsolatos témát ilyen magas szintre emelték, és hogy megpróbáltunk szinergiákat is kidolgozni, és a források rendelkezésre bocsátásán is dolgozni. Tehát akkor szeretném bemutatni önöknek a témánk bizonyos részeit, és ugye az ITRE szemszögéből, de ez egy közös beszámoló, és ezért természetesen, tehát én itt két beszám, jelentéstevő van, én az egyiket a, az ITRE visszaemszögéből fogom megvilágítani a dolgokat, és a kollégám pedig inkább a KULT bizottság szempontjából. Azonban rendkívül fontos ez a terület, mert azt gondolom, hogy a bizottság egy része még nem teljesen érti ezt a, a jelentőségét, és sokan nem teljesen kezelik helyesen ezt a kérdést. Tehát 12 millió teljes munkaidő munkát, munkahelyet teremtett ez az iparág, és 550 milliárd euróval járul hozzá a GDP-nkhez, és az EU exportjának az 5%-át teszi ki ez az iparág. És jóval többen dolgoznak itt ebben az iparágban, mint az automobiliparban, és 2,5-ször többen, mint a vegyiparban. És tudjuk, hogy itt kis és közepes vállalatokban dolgoznak, a legtöbben ebben az iparágban, és nagyon sok kutatási tevékenységet is folytatnak, ami tudjuk, hogy az európai programok szemszögéből egy rendkívül fontos jelentőségű kérdés. A bizottság még nem dolgozott ki egy átfogó programot erre a rendkívül fontos stratégiai jelentőségű szektorra, pedig ez egy nagyon fontos kérdés. Jelen pillanatban legislatív dosszién dolgozik a bizottság és különböző kérdéseket próbál kidolgozni, amelyek természetesen nagy jelentőségűek ezzel kapcsolatban, de mi egy keret szabályozást szeretnénk elérni az iparág számára, azonban úgy, hogy ez a szektor igényeire legyen szabva, és ez nagyon fontos, hogy ezt tehát a szakbizottságaink közös munkájában szeretnénk végrehajtani, ami egyébként néhány napon belül a bizottság által nyilvánosságra hozatára kerülnek, és akivel nagyon szorosan dolgoztunk együtt. A jelentés célja az az, hogy minden érintetnek az igényét figyelembe vegyük, hiszen itt nagy diverzitású szektorról van szó, azonban tudjuk, hogy a fiatal tehetségek és a képességek fejlesztésében rendkívül fontosságú ennek a szektornak a támogatása. A CCI-k nagyon nagy fontos szerepet játszanak a kulturális változás előrevitelében, és tudjuk, hogy a jövőben is ez az ágazat még a, pontosan a hiányzó szabályozási keretek miatt nem kerültek olyan elismertségre, mint más már hagyományos ágazatok. És tehát nagyon-nagyon fontos ágazatról van szó, és kulturális és kreatív ipar lesz az ágazatnak a definíciója. Rendkívül fontos lesz, hogy az egyéni tehetségeket támogatnunk kell annak érdekében, hogy munkahelyeket teremtsünk, és rendkívül fontos ezen belül a szellemi tulajdon szabályozása, és ide bele tartoznak az audiovizuális szolgáltatások, a televíziós, a videójátékok, a különböző divat, fesztiválok, design és egyéb más művészeti könyv és kiadói tevékenységek is, amelyek rendkívül fontos szerepet játszanak, hiszen ezek nagy, nagyon ö, nagy rugalmasságról tesznek tanúbizonyságot az ágazaton belül. Tehát itt nagyon fontos, hogy a cci számára ö, testre szabott megoldásokra van szükségünk, és ezért nagyon fontos a források rendelkezésre bocsátása, és a 20 20 as stratégiánkban rendkívül fontos, hogy a szinergia potenciálokat az ágazatban a lehető legjobban kell kiaknáznunk, és itt a határon átnyúló ö, együttműködések támogatás, és rendkívül fontos. Igen, szóltak, hogy próbáljam meg rövidre fogni, mert igyekezni fogok mindjárt végére érni a fejtegetéseimnek. Tehát gyakorlatilag rendkívül fontos, hogy meg kell határoznunk azt, hogy mit jelent ez az ágazat, hogyan tud együttműködni más európai fontos szektorokkal, és ezt a programot, ezt ki kell alakítanunk, és mi azt gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy a fiatalok oktatása program, illetve egyéb más forrásokkal ellátott programok jóval erősebben össze dolgozzanak ez, e, a szektoron belül folyó tevékenységekkel, és rendkívül fontos annak a megértése, hogy erről van szó. Tehát ez a beszámoló, ez nem az utolsó lépés, hanem az első lépés egy láncolatban, és még tovább fogunk haladni. Köszönöm szépen. Luigi Morgano következik. Grazie. Köszönöm szépen. Először is csatlakozok a nem formális köszönő szavakhoz, amit mondott Éler kollega, és köszönöm szépen Éler kollégának az csodálatos együttműködést felvázolta azokat az adatokat, amik ebb eh, nek a kezdeményezésnek a kezdetét jelentik, és a meghatározás kérdését is megemlítette. Rendkívül fontos ez a meghatározás annak érdekében, hogy az operativitását meghatározzuk, eh, és eh, hogy a forrásokhoz való hozzáférés is könnyebb legyen. Néhány eh, megjegyzést szeretnék tenni annak érdekében, hogy önök egy képet kapjanak, és utána szívesen válaszolok a kérdésekre. Nagyon duális ez a, az amit végzünk. Különböző tevékenységekre odafigyelünk, például a művészet, a technológia, dokumentumra, amelynek az a célja, hogy Európában fenntartsuk az kulturális különbözőségeket és a nyelvi jellegzetességeket, a foglalkoztatás kérdését már említették, ami az innovatív a innovatív technológiáknak az újrafelhasználását más elem, más szektorokban, mint az élelmiszeriparban, turizmusban, az rendkívül fontos. Van egy másik téma, ami nem elhanyagolható, ugyanúgy akkor nagyon fontos eh, foglalkoztatási, illetve eh, operatív szempontból az az országok közötti kapcsolat létrehozása. Ráadásul válasz jelent a foglalkoztatás a, a munkanélküliségi válságra. Nagyon sok fiatal dolgozik ebben a, eh, ezen a területen, 15 és 28 év között. Rendkívül sok fiatal dolgozik ebben az iparágban, és még vannak további bővítési lehetőségek. Ugyanis itt mikrovállalkozások, 9 alkalmazott alatti vállalkozásokról van szó, ezek az egész kontextusnak a 90%-át adják, és ez rendkívül fontos, hogy kiemeljük és megértsük, amikor kitört a válság 2008 után, ez egy nagyon erős szektor maradt, mert rugalmas, mert jól alkalmazkodik olyan eh, jelenségről van szó, ami nehezen delokalizálható, ez eh, rendkívül fontos, hogy szem előtt tartsuk a jövőben is. Ami a képzés és az oktatás témáját illeti, világos, hogy van mit tenni még, más eh, jelentések ezt már kiemelték, nagyon fontos, hogy minél korábban kezdjük el az oktatást, programok eh, talán nem veszik ezt figyelembe, de van egy adat, amire oda kell figyelni, mégpedig az, hogy általános módon és általános módon is be kell avatkozni ebbe az iparágba annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb támogatást tudjunk nyújtani ennek az iparágnak, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy szakképzett eh, munkaerő álljon alkalmazásba, álljon rendelkezésre, akit bármikor lehet alkalmazni. Héler kollégával megbeszéltük az, hogy milyen területeket lehet, területekre ki lehet kiterjeszteni, a, a, a technikai szakképzés nagyon fontos ezen a területen, annak érdekében, hogy ezzel is növeljük a foglalkoztatást ebben az iparágban. Miről gondolunk alapvetően? Azt szeretnénk, hogy itt egy széleskörű politikai egyességre jussunk annak érdekében, hogy a bizottsághoz egy egyértelmű, világos üzenetet küldjünk. Mégpedig, hogy a parlament úgy gondolja, hogy egy koherens iparpolitikát kell kidolgozni a kreatív kulturális ipari vállalkozók számára konkrét döntéseket kell hozni, konkrét megoldásokat, és itt a, e, térünk arra a témára, amit előtt kolléga már mondott, mégpedig a finanszírozás Hát, hogyha jól megértjük ezt a világot, jól megértjük a hátteret, jól megértjük, hogy mi van, e, mivel szembesülünk, akkor jobban tudjuk meghatározni azokat a forrásokat, amelyek rendelkezésre tudunk e, bocsátani. Tehát e, meg kell könnyíteni így a forrásokhoz való hozzáférés, és ugyanakkor nagyon fontos egy másik kérdés, nevezetesen a ö, szerzői jogdíjak védelme. Voltak adatok, voltak problémák az olasz, illetve francia nyelvre való fordításban a de ezt megoldottuk, ugyanis kijavítottak ezeket a problémákat a, a fordításokban. Tudjuk nagyon jól, hogy szeptember 6-án van a módosító indítványok benyújtásának határideje, utolsó kérdést szeretnék megemlíteni, és akkor zárom szavaimat. Természetesen nem tudtunk mindent beletenni abba az anyagba, mert igen szűk a keret, de Heller kollégával megállapodtunk azt, hogy miért, mi, mikkel fogunk foglalkozni, ugyanakkor megbeszéltük azt is, hogy közös módosítókat fogunk benyújtani ennek érdekében. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és most megadom a szót az első fordulónál az árnyékjelentéstevők kapják eh, meg a szót, majd Rübik eh, kollega átveszi a második fordulónál az, az elnökséget, és akkor a tagok kapnak szót. Köszönöm szépen, elnök úr, én is csatlakozok a gratulációkhoz, ugyanis eh, Rendkívül jó munkát végeztek a kollégánk, az legfőbb kérdéseket átöleli eh, ez a munka. A 90-es években már foglalkoztak ezekkel a kérdéssel, ugyanis a 90-es években nagyon felfejlődtek a kreatív kulturális vállalkozások, nagyon jelentősen hozzájárulnak a GDP-hez, és különböző eszközöket találták arra vonatkozólag, hogy fel tudja, dinamizmus, dinamikusabbá tudják tenni a kínálatot a piacon, megtartva a helyi jellegzetességeket. Nagyon fontos ez, mert hozzájárulnak európai kultúr, Európa kulturális sokszínűségéhez, a kommunikációs technológiák rendkívül fontos szerepet játszanak itt nem csak helyi, regionális szinten, hanem szélesebb körben is a, ezeknek, ennek az iparágnak a vonzerejét növelni kell, meg kell erősíteni a művészek mobilitását, ez egy módja annak, hogy támogassuk a kreatív iparágat azért, hogy kilépjenek a helyi szintről, és akár regionális vagy országos szinten is tudni, tudjanak működni. Mindenképp mindenképpen egy kiegyensúlyozott iparágat szeretnénk elérni, és olyan mechanizmusokat szeretnénk létrehozni, amelyeknek az a célja, hogy kövesse ennek az iparágnak a gyors fejlődését, és elhesegesse azokat az akadályokat, amelyek felmerülhetnek, esetleg eh, külön figyelmet szentelve a, kialakuló új eszközöknek, amelyek nagyon gyorsan születnek és nagyon gyorsan megjelennek. Nagyon fontos, hogy mindez rövid és eh, középtávon legyen megtervezve tekintettel arra, hogy eh, nagyon gyors változások történnek itt, például ami az online szolgáltatásokat illeti, nagyon fontos tehát, hogy meglegyen a megfelelő források az ilyen jellegű vállalkozások létrehozására, és úgy gondolom, hogy ki kell hangsúlyozni ennek az iparágnak a stimuláló hatására, mindez talán adóügyi könnyítésekkel lehetne ösztönözni, nagyon fontos a fiatalok művészet és kulturális oktatása, és legyen magas minőségű. Elnök, köszönöm szépen, hogy betartott az időt. José Blanco Lópeznek adom meg a szót az ITRE szakbizottságból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani először a társ előadók munkáját rendkívül jól kiemeltek a legfőbb problémákat, ezen belül is a finanszírozási gondokat, és annak a igénye, hogy a lehető leg korábban kezdjük el a képzést ezeken a területeken. Szerintem ez egy remek alapot képez a következő a munkákhoz. A kreatív vállalkozás, a kreatív ipar meg kell határozni megfelelő módon. Ugyanakkor, mint ahogy haladtunk, a GDP-nek egy egyre jelentősebb részét adják az ilyen kulturális vállalkozások, és a válságot is rendkívül jól átvészelték, továbbra is foglalkoztatást nyújtottak, és hozták az értékeket, amikor más területeken ez nem volt jellemző. Egy forradalom alatt élünk, és ezen belül ő ezek a vállalkozások nagyon sok értéket hoznak, és egy lépést jelentenek az új, az új kialakuló digitális eszközökhöz. Nagyon fontos, hogy megerősítsük a védelmét ennek az iparágnak, harcolni kell a szerzőjogok megsértőkhez, a kalózkodás ellen, a csempészés ellen, és megfelelő módon kell a felelősséget felvállalni a, a, az interneten terjedő anyagokért. A legfőbb tőkéje ennek az iparágnak az intellektuális eh, tulajdonjog. Ez rendkívül fontos, hogy megerősítjük a jelentésben. Nagyon fontos, hogy megemlítsük, milyen fontos szerepet játszik a foglalkoztatásban, főleg a fiatalok körében. Nagyon fontos, hogy a mm, dolgozók, az alkalmazottaknak megvédjük a jogait foglalkoztatási szempontból. Biztos vagyok abban, hogy gyümölcsöző lesz a párbeszéd, és nagyon érdekes lesz a munka. Nagyon szépen köszönöm. Gracias, és most megadom a szót Anna Clarken, nem láttam egy bocsánat. Parancsoljon. Thank you. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, nagyon örültem ennek kollégák, amit itt ma hallottam a jelentés tervezetben, tehát hogy ki lett emelve az, hogy mennyire fontos a kulturális és kreatív iparágunk, és hogy ezért is vagyunk most itt két szakbizottság, aki vált, válnak vetve dolgozik együtt, de hát azt gondolom, hogy ez rendkívül gyorsan fejlődik az Egyesült Királyságban is, és hát ezért is ki kell hangsúlyoznunk azt, hogy szükségünk van egy olyan platformra, amin mérhet, mérni tudjuk a sikerét ennek az ágazatnak, és hogy egy nagyon pozitív és előre tekintő úton kell megközelítenünk az ágazat sorsának az alakítását, és ezért is vagyunk itt. Én azt mondom, hogy ez az az az iparág, ami a lehető legjobb módon működik, és hogyan tudjuk ezt mi támogatni, hiszen nagyon fontos, hogy ezek a szabályozások ki fognak hatni a munka végzés keretére, és tehát a jelenlegi szükségleteket figyelembe véve kell ezeket alakítani. Tehát ezért is nagyon örülök annak, hogy a szerzői jogok védelmére fókuszálunk, és hogy erősíteni akarjuk ezt a területet, és azt is meg szeretnénk vizsgálni, hogy hogyan tudjuk mérni a kreatív ipar által elért eredményeket, és ezért, tehát fontos az, hogy valamilyen eszközt adjunk a kezükbe arra, hogy megvédjék a szellemi tulajdonukat. És eh, szeretnék kihangsúlyozni még egy dolgot, tehát, hogy az a harc, amit eh, mi folytatunk az ellen, hogyha egyszerűen letöltenek eh, tiltott tartalmakat tiltott módon, akkor valamilyen módon az ipar ágban a szerző kezébe valamilyen védelmi eszközt kell adnunk arra, hogy ez ellen védekezni tudjanak. Tehát a, az, a, nagyon szilárdan hiszek abban, hogy átfogó módon kell tekinteni a művészek munkájának az eredményét, hiszen kulturális értékkel rendelkeznek ezek. És az új technológiák keretében is, amelyekkel ma szemben állunk, látjuk azt, hogy rendkívül nagy kihívásokat jelentenek számunkra eh, ezeknek az iparágaknak a szabályozása, és ezért is megkérnénk, felszólítjuk a eh, bizottságot, hogy eh, hozzon létre egy törvényes keretrendszert erre a célra, ami lehetővé teszi azt, hogy a folyamatokat átláthatóvá tegyük, hiszen erre van szüksége a szerzőknek ebben az iparágban, és ezért nagyon fontos az, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen alternatív mechanizmusokat tudnánk létrehozni esetlegesen, hogyha például a szerződéseiket megkötik, akkor milyen törvényi keretek között tudnak mozogni, és ennek a kidolgozása rendkívül fontos. Azt gondolom, hogy erről sokat kell még beszélnünk, és figyelembe kell vennünk az audiovizuális média szolgáltatásokra vonatkozó szabályozást is, amelyben jelenleg közösen dolgozunk, de ezért is olyan fontos ez a mai ülésünk, hiszen e, globálisan kell e, figyelembe vennünk az, hogy hogyan tudjuk megvédeni a kreatív iparban dolgozók jogait. Molinár kollégának. I would like to thank both rapporteurs uh, from én mindkét jelentés tevőnek szeretném megköszönni ezt a kiváló munkát, és nagyon örülök annak, hogy ezt a munkát ma el tudjuk végezni, és ebben a nagyon fontos dossziéban előre tudunk lépni. Sajnos mindig egy kicsit kiestek a parlament politikai agendájából, főként az ITRE bizottság munkájából ezek az iparágak, és éppen ezért olyan örömteli az, hogy felismertük az Európa növekedése szempontjából a szignifikáns jelentőségét ezeknek az az, ezeknek az ágazatnak, és ezért is nagyon örülök annak, hogy, hozzá tudtunk járulni ehhez a dosszióhoz. Azt gondolom, hogy a kulturális és kreatív iparágaknál nagyon fontos a meghatározás, hogy hogyan határozzuk meg az iparágat, nagyon fontos a különböző szerzői jogok védelme, copyright jogok rendezése, hiszen itt nagyon sok olyan akadály van, amit le kell küzdeni annak érdekében, hogy ez az iparág előre léphessen. És azt gondolom, hogy még többet kell figyelembe venni, hiszen ez a jelentés nagyon jó időpontban jön ki. A CCI-ok jelen pillanatban rendkívüli forradalmi időszakon esnek át, és annak érdekében, hogy a digitalizáció teljes előnyeit élvezhessék, annak érdekében sok lépést kell tenni, hiszen a digitális kreatív iparok majdnem minden ágazatát az iparunknak és a társadalmunknak befolyásolják. Tehát a CCI-ok -ok nagyon nagy hozzájárulást tehetnek ezeknek az ágazatoknak a fejlődéséhez is. Tehát itt nagyon fontosak az új üzleti modellek is, amelyeket nagyobb mértékben kellene figyelembe vennünk, amikor törvényi szabályozásokat hozunk létre ebben, ezen a területen, és ezért nagyon fontos az, hogy a különböző iniciatívák, amelyeket különböző határos területeken fogunk tárgyalni, a kulturális és kreatív iparágak fogyasztóira vonatkozóan, az jogokra és egyéb más területekre vonatkozóan, ezeket mind figyelembe kell venni, hiszen ahogy ezt már a jelentés is elemzi, nagyon sok kérdés szerepet játszik ebben, hiszen itt új, új üzleti modelleket és partnerségeket is figyelembe kell venni. Tehát rendkívül jó az időpont, és nagyon jó kiinduló pontot jelent ez a jelentés arra, hogy elérjük ezeket a célokat, és nagyon szívesen kooperálunk Önökkel a jövőben ezen a téren. Köszönöm kollégám, Mircea Diakonunak adom meg a szót az ALDE képviseletében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Morgana úr szeretem megdicsérni, mivel a barátom talán ezt nem kellene ilyen nagy közönség előtt megtennem, de ugyanakkor megteszem. Amikor elkészítettem ezt a jelentést a, a, a kulturális örökségről, akkor akkor elkészítettem egy rövid váltatot, amelyikben megnéztük, hogy a, mennyi a költségvetés a különböző országokban a kulturális örökség védelemre, és néhány adatot szedtem össze. És most, amikor olvastam ezt a dokumentumot, mely rendkívül fontos, azt láttam, hogy mik a e, valós adatok e, gazdasági szempontból, az adatok óriásiak ahhoz képest, hogy milyen támogatást kapnak a nemzeti költségvetésekből. Egyes tagállamunkban, tagállamainkban kulturális célokra nagyon kevés pénzt költenek. Romániában például 0,03%-át fordítják csak a kultúrára. Ugyanakkor a kulturális adatok a sokkal többet mondanak, és az ebben rejlő potenciál rendkívül nagy, főleg ami a foglalkoztatást illeti. Ezért szeretnék tenni egy javaslatot az előadóknak, és természetesen módosított, és be fogok nyújtani ebben az értelemben. Esetleg lehetne egy felhívást intézni a tagállamok felé, hogy változtassák meg a gondolkodás módjukat, amit eddig alkalmazták a kultúra, és illetve a kultúrában um, dolgozó iparák között. Ugyanis egyelőre úgy tűnik, hogy a finanszírozás az kizárólag csak az Európától várják el, és az országok semmit nem tesznek. Köszönöm, Diakonu kollega. És most Martina Mikkels kapja meg a szót GUE kult Parancsoljon! Szívből köszönöm a jelentéstevőknek ezt a számunkra rendkívül fontos jelentést, és ami különösen pozitívan értékelendő, és amivel teljesen egyetértünk, az az, hogy a kul, a magát a fogalmát a kulturális és kreatív iparágnak ki kell bővíteni, tehát hogy ebbe a divat és egyéb más magas minőségű termékeket is magába foglalja a jövőben. Itt természetesen mindig kulturális termékekről van szó, persze, és én egyébként még azt is értelmesnek tartanám, hogyha egészen részletesen a például azt a szolgáltatást, amikor valaki kultúrát vagy, vagy például valaki számára közvetít, azt akár részletesen szintén vonjuk be ebbe a meghatározásba, hiszen nagyon innovatív ez a terület. Nem tudom, hogy figyelembe vették-e ezt a területet már a meggondolásaikban. Én így nevezném ezt egészen részletesen. A különböző eszköztárakkal kapcsolatban, ugye itt elhangzott az FC-vel kapcsolatos összefüggés, de ezért persze az igazság kedvére az is beletartozik itt a képbe, hogy sajnos 2016 májusi állapot szerint azért inkább még itt kritikusan tekinthetjük az FC kihasználását, kiaknázását, hiszen 2016-ban a egyetlen CCI projekt vagy képzési projekt sem kapott az FC-ből engedélyt arra, hogy ebből a forrásból lehessen finanszírozni. Tehát, és a 121 millió a kreatív Európa szempontjából egy millió euró áll erre rendelkezésre. Azt gondolom, hogy itt egy mélyre menő értékelés tartanánk szükségesnek. Azt gondolom, hogy a CCI ágazatban tudjuk, hogy a részétel a hagyományos ágazatokban nagyon alacsony, és tehát az értékképző arány azonban rendkívül fontos, és nem csupán egy fair szerzői jogra van szükség, hanem még itt ezen túlmenően akár egy fair munka pecsét is akár, tehát egy olyan rendszer, ami alapján ezt be lehetne ebbe sorolni, és akár szükségesen nem, mert hiszen az nem fogadható el, hogy egy ilyen magas kreatív komponensű ágazat, ahol a munkájuk nagyon gyakran akár példaként lehet felhozni az alacsonyan fizetett munkahelyek vonatkozásában, akkor azt gondolom, hogy a fiataloknak nem lesz kedvük, hogy ezen a területen próbálkozzanak, és ezt pedig mindenképpen meg akarjuk akadályozni. Tehát nagyon köszönjük a jelentéstevők számára, rendkívül érdekes volt számunkra ez a fejtegetés. Eh, grazie Martina, e ora... Köszönöm szépen Martina, és most Bilde kolléganőnek adom meg a kult is itre. En Köszönöm szépen, elnök asszony. A én igent mondom, hogy nagyon fontos, hogy a kézművességet támogassuk az európai népeknek, és ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy ilyen határozatot hozzunk. E, Franciaországban a kézművesség 13 millió e, embert foglalkoztat, és e, nagyon nehezen dekolizálhatóak ezek a munkahelyek, generációkon keresztül átadott tudásról van szó. Nagyon fontos, fontos, hogy harcoljunk a kalózkodás, illetve a hamisítás ellen. Nagyon fontos, hogy a kézművesség iparágakat védjük, ugyanakkor vigyázni kell, hogy ne e, sértsük a nemzeti e, feladatköröket, ami az oktatást illeti. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő módon kialakuljon adatok összegyűjtése annak érdekében, hogy megfelelő statisztikákat és megfelelő módon lehessen mérni ezt az iparágat. Nagyon fontos emiatt, hogy kialakuljon egy megfelelő jogi keret, hogy tudjuk ezt az iparágat védetni. Szó volt a finanszírozásról, az Kreatív Európa program lehetne ennek az eszköze, a KKV-k támogatására rendkívül fontos lenne mindez, ugyanakkor nagyon fontos lenne a hatékony támogatás. Én, aktívan nyomon fogom követni ezt a dossziét annak érdekében, hogy meg tudjuk őrizni a kulturális eh, jellegzetességeiket Európában. Rendben, köszönöm szépen, mondja az elnök. A, átadom az elnökséget Rubik kollégának, a második kör következik. Parancsoljon! Akkor nagyon köszönöm az elnök asszonynak, és nagyon köszönöm a jelentéstevőknek és az árnyék jelentéstevőknek is a munkájukat, és akkor most egy olyan részhez érünk, amikor kérem, hogy a tagok jelentkezzenek, hogyha a témához hozzá szeretnének szólni, maximum két percben tudnak hozzászólni, már van is néhány jelentkezésünk, akkor Kamervélt asszonynal fogjuk kezdeni a sort, és kérem a gondolatait. Parancsoljon. Köszönöm szépen a jelentéstevőknek is, azt gondolom, hogy nagyon jó kiindulási helyzetet teremtettek ezzel, hiszen a további eszmecserénkhez ez egy nagyon jó alapot fog nyújtani, és meg vagyok győződve arról, hogy egy nagyon jó jelentést fogunk közösen összehozni a végén, a munka végén. Én egyetlen egy pontra szeretnék most szorítkozni, amit azt gondolom, hogy egy kicsit engem idegesít ez és nagyon érzékenyen reagálok, amikor ezt olvasom. Ez a nyolcadik pontja a jelentésnek, amikor a szigorú szankciókról van szó, és a garantált visszakövet elérhetőség kérdése a termékalózkodás megelőzés ellenében. Hát itt online területről beszélünk, tehát azért gondoljunk bele, hogy ilyen mindenféle alapvető visszakereshetőségét az elektronikus kommunikációnak alapvetően elutasítom, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy beavatkozás lenne a kommunikáció szabadságába. Tehát én azt gondolom, hogy itt valamiféle más utakat kellene megoldásokat találni arra, hogy hogyan tudjuk a termékalózkodást visszaszorítani. Tehát én azt gondolom, hogy ez az ilyen más jó eszközeink is vannak a, erre az online területen, tehát hogyha olyan online termékekről de szerzünk tudomást, amelyeket nem jogosan, jogi úton helyeztek föl a hálózatra, akkor meg lehet kérni a providereket, hogy távolítsák el a platformjaikról ezeket a tartalmakat. Németországban egy eléggé nagy ilyen felszólító ipar alakult ki erre nézve, ami mert hiszen eléggé nagy része az iparnak most már abból él, kezd el élni, hogy a felhasználóknak nem felszólításokat küldenek erre nézve. De én azt gondolom, hogy ez azért nem a megfelelő út. Én azt gondolom, hogy ez sokkal jobb lenne, hogyha hasznos, használható fizetési rendszereket alakítanánk. Ez már a iparban megmutatkozott az elmúlt időszakban, hogy a kulturális értékeknek is van áruk, amit az emberek fizet, megfizethetnek, és egyébként hajlandóak is megfizetni. Én azt gondolom, hogy ez lehet lehet az a módszer, és nem pedig az elektronikus visszakeresés a visszakövetés az elektronikus kommunikációnak erre nézve. Köszönöm szépen, Szrovecki kolléga következik. Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, co mnie naj... Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Az, ami leginkább boldogít engem ebben jelentésben az, hogy végre kidolgozunk egy hosszú távú politikát annak érdekében, hogy a kreatív iparágat eh, védjük, és ez koherens és hasznos. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy eh, javítsuk ezeknek az ebben az iparágban dolgozó embereknek az anyagi helyzetét nagyon fontos, aztán, hogy védjük a szerzői jogdíjakat. Mi aggaszt engem? Az aggaszt engem, hogy nagyon kevés adattal dolgozunk. Ezek a statisztikák időnként 3%-ot, időnként 15%-ot mondanak, hogy eh, mennyi a GDP-ben eh, elfoglalt részük. Ez azért van, mert senki nem használ eh, nem használnak egyenlő eszközöket ezeknek a felmérésére. Egy valamikor a cirkusz is benne van, valamikor a kaszinó is benne van ezekben, mm, valamikor, hogyha a cirkusz dolgozók vesznek egy lakókocsit, akkor ez valamikor kulturális befektetés, más országban viszont ez nem. Tehát nagyon fontos, hogy meghatározzuk ezeket a különbségeket, hogy ezek a különbségek ne létezzenek, hogy minél egységesen keretet határozzunk meg. A kreatív iparág rendkívül fontos, a, és nagyon fontos, hogy ezt a kérdést a, a, a felhasználó szempontjából is nézzük. Tehát vannak az iparágban dolgozók, a, a felhasználók, a, és harmadik szereplőben az egész láncban maguk a kormányok, nagyon fontos tehát, hogy megfelelő módon határozzuk meg az adatokat. Köszönöm szépen az ITRE szakbizottságnak, mert mi a KUL szakbizottságban tudjuk, hogy mennyire fontos egy iparág ez, és köszönjük nekik, hogy csatlakoztak hozzánk. Sokkal jobb lenne, hogyha a Költségvetési Szakbizottság is csatlakozna hozzánk, mert ebben az esetben a akkor talán lehetőségünk lenne arra, hogy az adó ügyi szempontból is tudjuk valamit elérni. Minden esetre köszönöm a társelőadók munkáját. Köszönöm szépen. Ja, recht herzlichen Dank. Köszönöm szépen, Helga Trüppel következik parancsoljon. Igen, köszönöm szépen azzal szeretném kezdeni, hogy visszatekintek, hiszen mielőtt a kulturális ipar ágról elkezdtünk volna itt a politikai szinten beszélni, azelőtt tudjuk, hogy volt egy kreatív iparról szóló publikáció Amerikában, ami világos volt tehetség, tolerancia és technológián alapuló iparág, és ez annak idején nagy tehát azt gondolom, hogy itt nem csak gazdasági szemszöge van ennek a dolognak, hanem egy jóval szélesebb szemszögből tekinti a társadalmi kérdéseket, ahol tehát tolerancia, tehetség és technológia jön össze, tehát, és ezért is azt gondolom, hogy ennek a vételével kellene ezt a kreatív iparral foglalkozó beszámolónkat nyomon követni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos világosá tenni azt, hogy nem csak kulturális szakpolitikákról van szó, hanem természetesen nagyon fontos szerepet játszik a kultúra ebben, azonban része a modern gazdaságpolitikának is ez a megközelítés, és azt gondolom, hogy erre kellene felépítenünk a szakpolitikánkat, és bizonyos fokig ez egy kulturális politika és gazdaságpolitika közötti közös megközelítést követel meg, és ezért nagyon fontos, hogy közös eszköztárat kell alkalmazni annak érdekében, hogy a kreatív ipara, iparák számára kereteket teremtsünk. És ezért nagyon fontos a Kreatív Európa program mellett más programokra is szükségünk van az európai bűcséből, hogy jobban tudjuk a kreatív ipart támogatni, és tehát a Kreatív Európa program nagyon fontos, azonban erre még rá kell több olyan programot tennünk, amely segít abban, hogy gazdaságilag is sikeresé tegyük a, az európai büdzséből a lehet és az a kreatív ipart, és ezt mindezt az európai büdzséből kellene megvalósítanunk. Köszönöm. Uh, Igen, köszönöm szépen, és Krosztett asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Ez egy rendkívül érdekes eh, eszmecsere, mert én meg vagyok győződve arról, hogy valóban ki kell dolgozni egy igazi ipari stratégiát annak érdekében, hogy ezt a psziparágat eh, megvédjünk, nevezetesen a kreatív eh, kulturális iparágat. A globalizáció világában meg vagyok győződve arról, hogy meg kell szervezni másképpen a törvényi keretet annak érdekében, hogy ez a dinamikája megmaradjon a jövőben is. Nagyon sokan önök közül már elmagyarázták, hogy ez a hozzáadott érték az Európa Uniónak a kreativitás területén, a kézművesség területén önök kihangsúlyozták az európai ákinek a fontosságát, és ezekkel egyetértek olyan tevékenységekről van szó, amelyek nem mobilisak, nem deklokalizálhatók, nagyon fontos tehát, hogy megkapják ezek a tevékenységek a megfelelő támogatás, a digitalizált, digitális hátter is rendkívül fontos. A, az utóbbi kitében rendkívül sok ö, digitális tartalmat is letrikoztak, és rendkívül fontos, hogy ezeket támogassuk. Ugyanakkor nem értek egyet azzal, ami elhangzott, mert úgy gondolom, hogy, hogy rendkívül fontos a harc a kalózkodás ellen, a hamisítás ellen, és megvédjük a szerzői jogokat, Franciaországban vannak olyan törvények, amelyek büntetik azokat, akik törvénytelenül töltenek le tartalmakat, de ez igazán nem működik. Egyszer egy figyelmeztetés, majd egy második figyelmeztetés, utána nem történik semmit. Én úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy megfelelő módon szankcionáljuk azokat, akik jogtalanul járnak kell, azért, mert itt tudjuk megvédeni csak ezeket a tevékenységeket, vállalkozásokat, amelyek rendkívül sok munkahelyet teremtenek. Köszönöm szépen. Igen, nagyon köszönöm, és Monsieur Margál a következő parancsoljon. Köszönöm szépen, én úgy gondolom, hogy természetes tendenciánk van arra, hogy, hm, hogy szeressük a, a kreatív kulturális iparágat, és gyakorlatilag minden beletesszük, minden belefér, ugyanakkor akkor ezzel elrejtünk bizonyos belső ellentmondást és eh, bizonyos gondokat, amik ott eh, elbújnak a nagy tömegben. Két dolgot szeretnék kiemelni. Már valaki beszélt erről. A, a kultúrára fordított állami költségvetési keretek a válság szörnyű következményekkel járt, ami a kultúra támogatását illeti egyes országokban több jobban, mint másokban, főleg a déli országokban történt ez. Görögországban a statisztika, az Eurostat statikai szerint 18 eurót költöttek lakosonként. Olaszországban 85, a keleti országokban, akik kicsit jobban állnak, 67 Szlovákiában, 139 Szlovéniában. De 148 euró. Németországban 241, Franciaországban 195, Finországban és 310 Dániában. Ez a legtöbb Európában ez világosan megmutatja, hogy milyen különbségek vannak, és úgy gondolom, hogy ezért fontos, hogy létrehozzunk egy európai politikát. Nagyon fontos, hogy ezen a területen is legyen egy konvergencia, hogy ezek a számok egyre közelebb kerüljünk, eh, kerüljenek egymáshoz, hogy meglegyen a tényleges konvergencia. A második kérdés az, hogy létezik egy geoblocking nem csak a digitális dolgok között, hanem a, a hagyományos kulturális értékek között. Nyelvi, szakmai, szabályozási korlátok vannak, protekcionizmus is létezik, ezek el vannak rejtve, de léteznek is nagyon sokszor, és ezért nagyon sokszor nehéz, hogy egyik országból a másikba jussanak -e az, ezek az értékek. Nagyon fontos, hogy ez a jelentés, tehát foglalkozzon ezzel a kérdéssel pozitív módon. Köszönöm szépen az előadóknak a munkájukat, mert úgy gondolom, hogy rendkívül értékes hátteret biztosítanak nekünk a vitában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő felszólalunk Ferhajn asszony. Nos, hát szeretnék én is köszönetet mondani a két jelentéstevőnek hogy ilyen konstruktívan közelítettek a témához, főleg a két szakbizottság tekintetében. Szerintem ezzel a dokumentummal kiváló alapunk van. Számomra ez egyik nagyon fontos pont, a bizottság felé tett felhívás, hogy közép és hosszú távú ipar politikát alakítsunk ki a Cultural and Creative Industries vonatkozásában. Tehát itt nem csak iparról van szó, ugye nem csak gazdasági javakról beszélünk, hanem kulturális és társadalmi hozzáadott értékben is gondolkodnunk kell. Ezzel gyakorlatilag az élemnek a két oldalát vázoljuk föl, és hát ez jelent nagy kihívást is. Mert azért a társadalmi és kulturális aspektusokra is hangsúlyt kell helyeznünk, és hát ez nem egy olyan javunk, amit csak úgy kivághatok az ablakon, aztán valahonnan beszerzem, hanem amire oda kell figyelnünk, és amit célzottan kell támogatnunk itt az EU-n belül, és hát Európában is hogy a sokszínűséget pontosan a különböző kultúrák jelentik, és ezek nagyon gyümölcsözőek is lehetnek. Úgyhogy a politikai keretet is ennek megfelelően kell megteremtenünk. Egy másik dolog, amire még utalnék, hogy a múltban a kulturális ágazat célzottan csak a kulturális aspektusokat kidomborító programok kaptak támogatást, miközben a, az ipari aspektust nem vették elően figyelembe. Gondolok itt a programok leírására és a támogatási súlypontokra. A jelentés is egyértelműen kimondja, hogy egyes régiókban bizonyos személyekhez is kötött ez az ágazat, ezt nem lehet outsourcinggal egyszerűen csak kikatapultálni. Tehát tényleg igazi európai munkahelyeket és iparágakat akarunk teremteni. Itt egyébként vezetők szerepünk van, anélkül, hogy ez a ez az adekvát megközelítés meg lett volna, de az EU megfelelő programokkal szerintem még erősebbé tehetné ezt a megközelítést, és más gazdasági régiókkal szemben is erőteljesebben felléphet globális színpadon, a kultúra színpadán. Úgyhogy a jó együttműködésre számítok a két szakbizottság között, szerintem rengeteg a potenciális, nagyon soka, sokáig úgymond ugaroltattuk ezt a területet, amely nagyon fontos. Elnök, köszönöm szépen. Nem látok további kezeket, akik szeretnének felszólalni, úgyhogy akkor a záró megjegyzésekre térhetünk rá. A bizottságot szeretném kérni, hogy foglaljon állást. Campieri van itt az illetékes főigazgatóságtól, és két-három percben hagy kérjem, hogy az álláspontját ismertesse. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök asszony és elnök úr. Nagyon üdvözöljük ezt a jelentést igazából. Nagyon üdvözöljük azt is, hogy itt lehetünk ma. Köszönjük a meghívást, és örülünk, hogy az Európai kreatív iparágaknak ilyen fontos szerepet szánnak. Elhangzott az, hogy ez egy keret, ami már létezik, és van egyfajta fúzió, és a kerethez a jogalkotás is hozzájárul, hogy mondjam el, hogy a digitális egységes belső piacét mit teszünk. Hogy a copyrightot már felülvizsgáljuk, ennek a lezárása szeptemberre várható, és hogyha megnézzük az egyik másik kérdést, ami ma itt felvetődött, például a, szerzőknek a méltányos díjazását, hát ez is mutatja, hogy a kultúra soha nem képviselt ekkora hányadot egy-egy iparág ágon belül, és így, hogy nagyon sok a kultúrfogyasztó, nyilván a szerepe is egyre nagyobb lesz. Egy másik nagyon fontos kérdés nyilván a kreatív iparágaknak a finanszírozása. És aztán ott vannak a statisztikák, erről is beszéltünk. Emlékszem rá, hogy volt egy prezentáció a Kulturális Szakbizottságon belül a Eurostat statisztikájával jöttünk el, és elmondtuk, hogy különböző fogalom meghatározások vannak, nem minden tagállam gyűjt ugyanúgy adatokat, de ez mindenképpen egy olyan munka, amit folytatni fogunk, és nagyon jó eredménnyel dolgozunk, mert a tagállamok előbb-utóbb át fognak állni. Úgyhogy ezt a munkát támogatni kell. Hagy mondjam el még, hogy a régiókkal hogyan dolgozunk. Valaki nagyon helyesen emlékeztetett a régiók szerepére a stratégiák meghatározása során, a kultúra és a kreativitás a két súlypont a, a mm, piaci struktúrák meghatározásánál. Egyrészt a tagállamokkal karöltve dolgozunk itt, annak érdekében, hogy hozzájussanak az a finanszírozáshoz, illetve az innovációs stratégiát is kidolgozhassák. Nyilván különböző platformok léteznek a hozzáférés biztosítására, a szereplőket is megkívánjuk vonni ebbe a folyamatba, és hát nyilván egy csomó előkészítő munkálat már zajlik, és az analízist osztjuk, mindenképpen támogatjuk a kezdeményezéseket, és amennyiben igénylik, azonnal és szükség szerint rendelkezésükre állunk. Elnök, köszönöm szépen! Azt gondolom, hogy nagyon fontos mindaz, amit említett, annál is inkább, mert hát ugye arról van szó, hogyha ma például megveszünk egy készüléket, akkor az általános üzleti szabályokat el kell fogadni, hogyha egy applikációt letöntünk, akkor azt is el kell fogadni, hogy harmadik felek hozzáféréssel bírnak az eszközünkhöz, és ezekkel a kérdésekkel mind-mind intenzíven kell foglalkozni, mert az ASF-ek a digitális térségben mint a copyright, mint a különböző tanúsítványok jogosultjai, olyan témák, amelyek, amelyről tárgyalni kell, és amelynek nagy befolyása van magára a kultúrára is. Koradza úrnak adok szót az illetékes főigazgatóságtól. Köszönöm szépen, természetesen meghallgattam Zampieri úrnak a hozzászólását a jelentéssel kapcsolatban. A bizottság teljesen tisztában van annak, hogy mennyire fontos a kreatív ipar jelentőségével lesz egy tanulmány, kis dolgozott egy tanulmány, amely kis hangsúlyozza ennek az iparágnak a jelentőséget. A bizottság meghallgatta a parlamentnek azon felhívását, hogy koherensebb politikát dolgozon ezen a területen, és több cselekvést kér tőlünk különböző területeken, például a 2020-as horizontlan Zampieri kiemelte, hogy mennyire fontos a régiókkal való együttműködés, a források intelligens felhasználása miatt. Biankowska asszony a Trans szakbizottság előtt bemutatott egy olyan terv, amelyiknek az a célja, hogy a turizmust és a kreatív ipart összehozzuk. Tehát nagyon sok kezeményezés van, és nagyon szívesen fogadjuk mindazokat az összöntéseket és javaslatokat, amit az Európai Parlamenti javasol majd. Köszönöm szépen! Köszönöm. Következő, Morgánó úr, a jelentéstevőnk, aki esetleg interpretációba kezdhet, vagy össze is foglalhat. Először is köszönöm szépen, köszönöm mert 13 hozzászólást hallottunk, és mindegyik rendkívül pontosan eh, kiemelt kérdéseket, amelyek rendkívül fontosak abban a munkában, amit mi csinálunk. Az utolsó két hozzászólás eh, rendkívül fontos volt számunkra, mert támogatnak minket a munkánkban. Mit mondhatok eh, a kéréseket illetően, amiket hallottunk? Eh, ahogy hallott láttuk, ahogy mondtuk már korábban, először is tisztában voltok a, hogy nem egy kimerítő munkát hozzunk létre, hanem vártuk is a kollégák javaslatait, és ezek pontosan meg is érkeztek. A legnagyobb erőfeszítés arra fektettünk, hogy megpróbáljunk elkerülni azt az ördögi kört. Milyen ördögi kör? Az, hogy a piac a, a piachoz, a, a piaci kereslethez nem tartozik egy megfelelő kínálat, egy nem megfelelő képzés a kínálathoz. A, vannak feltételek, amiket meg kell teremteni a keret rendkívül szűk a munkánkhoz. Egy olyan munkát szeretnénk létrehozni, amelyik aztán megvalósítható a gyakorlatban. Nem szeretnénk egy olyan munkát létrehozni, amelyik gyönyörű szépen mondja el, hogy, mik, e, hogy, hogy, mit, hogy valamit elérünk a jövőben. Például, ami a definíciót illeti, rendkívül fontosnak tartjuk, mert ez teszi lehetővé, hogy majd a jövőben a, a, az intézmények tudjanak foglalkozni ezzel az iparral, az iparággal. Koráca eh, említette már ezt a kérdést, a statisztikák kérdését például. Igen, valóban szükség van egy nagyobb homogenitása, ez egy olyan örefeszítés, amit mindenképpen meg kell tenni, különben az összehasonlíthatóság eh, nem elvégezhető. Van egy probléma, ami rendkívül meghatározó, hogy a, a, ennek a piparágnak a 90%-a mikrovállalkozások alkotják. Rendkívül fontos tehát a szerzői jogok védelme. Nagyon fontos, hogy akkor ezek a mikrovállalkozások megkapják a forrásokat, például a jogvédelem bejelentéséhez, mert csak így léphetünk ki, léphetünk tovább. Meg kell találni a módját annak, ahogy ezt a problémát megoldhatjuk. Egyértelmű, hogy ez egy olyan elem, amelyik nem rend nem e túl egyszerű. A digitalizációban ez egy olyan iparág, amelyikre nagyon figyelmet kell szentelni. És ezért nagyon fontos, hogy ez a munka eh, egy gyakorlati munka legyen egyfajta szociális státusz kellene kidolgozni a művészek számára. Van egy ilyen 2007-es dokumentum, amely foglalkozott ezzel a kérdéssel, de talán egy utalást tudunk tenni annak érdekében, hogy a homogenitás kialakuljon tekintettel arra, hogy óriási különbségek vannak a 28-27 ország között. Pontosan nem tudni most jelenleg, hogy áll a helyzet. Köszönöm szépen! a hozzájárulásokat megpróbálunk a legtöbbet megtenni annak érdekében, hogy ezeket beépítsük, mindenképpen eh, feljegyezzünk minden egyes szót, amit elhangzott, és megpróbálunk a legtöbbet kihozni ezekből. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzájárulását. Ja, eh, Köszönöm szépen. Éler kollega kap szót következőként. Hát eh, kicsit szeretnék előre tekinteni. És először is nem az ITRE nevében, de mégis a álláspontunkat szeretném ismertetni. Lehet, hogy kicsit hát robusztusnak tűnünk, de azért nem vagyunk ütöttek. Mert a kulturális iparágak azért nem csak az üzleti érdekeket vezérelhetik, de cicik nem lesznek kultúrák nélkül Európában. Lehet, hogy persze a fejlesztéssel is mindez összefügg, de mi tágabb kontextusban értelmezzük mindezt. Tehát egyszerűen robusztusabb megközelítést alkalmazva, tágabban értelmezett kontextusban tekintünk erre. Ugye közösen írtuk bele az elképzeléseinket az FC, FC programokba, az FC programba. Hogyha a díjazásra, honoráriumokra gondolunk, Hát miért is akarunk itt szövetségeket? Hát, hogyha a díjazás egyfajta olyan terület, ahol a safe harbor, amik tényleg egyedi, meghatározza azt az úgynevezett non-level playing fieldet, tehát az egyenlőtlen feltételeket a művészek és a platformok között, akkor ez nem menne át egyetlen iparágon sem, most gondoljanak csak az acélágazatra. Hogyha eh, egy világ másik országában a kiskereskedők döntenének mondjuk az acél ágazatban a díjazásra, hát ez elképzelhetetlen. Tehát, hogyha kombináljuk a művészeknek az érdekeit a high-end iparágakkal, amelyek tulajdonképpen ugyanazokkal a problémákkal konfrontálódnak, mert ugye van felelősség, ha bemegyünk egy boltba, ott is vállalnunk kell bizonyos kötelezettségeket, de online vásárlásnál egy csomó dolog van, amire nem figyelünk oda, copyright és így tovább de világosá kell tenni, hogy itt nem valami exotikumról van szó a kultúrával kapcsolatban, mert bármely más iparágban ez nem fordul elő, hogy, hogy itt bizonyos dolgok ellen ágálnánk. Itt befolyás kell gyakorolni, a hatalmunkkal kell élni, el kell mondani, hogy ebben az ágazatban is szükség van ezekre a, az elemekre. Ami pedig a pénzügyi kérdéseket illeti. Hát praktikus szempontból a probléma borzasztó helyzetbe sodort a kreatív iparágakat, vagy gondoljanak a nem materiális javakra. Ezekről is gondol, gondoskodnunk kellene. Mert egy csomó más dologra oda figyeltünk és koncentráltunk erre, viszont nem, ezt hagytuk elárulni egy kicsit ezt a, ezt a szektort sokkal problémásabb pro, helyzetbe sodródott ez az ágazat, mint mások. A mikrokreditek problémásak, mert a, azok, akiknek ezeket juttatnák, azokra nem koncentráltunk eléggé. De nem kulturális kihívásként kell erre a területet tekintenünk, hanem egy ágazat specifikus szektorális kihívásra. Mondom, ha kreatív iparágakat kizárnánk például a finanszírozásból, hát ez égbe kiáltó lenne. Mert hogyha mondjuk így döntenénk, akkor hiteleket sem nyújthatnánk ennek az ágazatnak. Tehát ez a fajta partnerség a mi részünkről lehet, hogy egy kicsit hát erőteljesnek tűnik, Ugyanakkor a morális felsőbbrendűség nem fog nagyon messzire mutatni, bár lehet, hogy nagyon impresszív. Tehát még egyszer mondom, az a befolyásgyakorlás, ami a mi részünkről gyakorolható, az fontos, ezzel élni is kell, és mindez igen, a globális versennyel is összefügg, mégpedig egy olyan iparágban, ami az európai teljes ipartegítve egy nagyon ígéretes ágazat. Elnök, köszönöm szépen, különösen a két jelentéstevőnek, a parlamenti képviselőknek is, akik már részt vettek a vitában, és minden vendégnek is, hogy itt volt. Szerintem nagyszerű, hogy a nyári szünet során intenzíven és kreatívan is gondolkodhatunk el ezekről a kérdésekről, mert a módosítók benyújtásának határideje az ITRE-ben szeptember 6-a, tehát bőven van idő, hogy még javításokat eszközöljünk. A következő ülés 2016. október 13-án lesz ebben a témában, és a terv az az, hogy a szavazás az ITRE-ben november 10-én lesz, ami egy közös értekezlet, tehát egy együttes ülésen fogunk szavazni. Még egyszer szeretnék még egyszer köszönetet mondani, és visszaadnám kolléganőmnek és társ elnök asszonyomnak, Koszta asszonynak, és köszönetet mondani a megszervezett együttes ülését. Azt gondolom, hogy mutatja a kép, hogy nagyon sikeres volt. Köszönöm, Rubik kollega. Én is úgy vélem, hogy rendkívül szép kezdeményezés volt ez. Nagyon örülök, hogy elintéztük ezt a eh, közös értekezletet, és a továbbiakban is együtt fogunk dolgozni. Magam részéről rendkívül érdekelt vagyunk ebben a munkában. Három dolgot szeretnék kiemelni. Skoresz asszony mondta, az adatok kérdését, említett az adatok kérdését. Van egy ilyen kutatás, van egy eh, anyag, amit nagyon fontos körbe küldeni. Nem minden tagállam ugyanazokat a kritériumokat alkalmazza, eh, a hatály az különböző helyeken más és más, ezért különböző számok is jönnek ki. Ezért nagyon fontos, hogy az adatok tekintetében metodológiai, metodológiailag valamit kell tenni, és ebben eh, építsenek valamit az anyagban. A kultúra sajnálatos módon mindig fel kell mutatnia valamit ahhoz, hogy eh, fontosnak értsék. Kérdezik tőlünk, hogy mi a kultúra értéke? Mi azt mondjuk, hogy a kultúra önmagában érték, és aztán vannak a gazdasági és egyéb értéke is. Rendkívül sok tehetség van, aki elvész, csak azért, mert nincs egy egységes politikai kultúránk. Tehát már önmagában ezek a tények is indokolta tennék ezt a jelentést. Nagyon büszke vagyok arra, hogy elnökként együtt Buzek kollégával és Rubik kollégával, hogy elősegítettük ezt a párbeszédet, mert nagyon fontos, és örülök, hogy itt vannak a a bizottság képviselői, és együtt dolgoznak ők is különböző főigazgatosságokban. Ez rendkívül fontos, nem csak a módszertani kérdés ez, hanem tartalmi kérdés is. És még egy dolog. Nagyon magasra kell törnünk. Ahogy Heller és Morgana, itt először is meg kell oldani a, a meghatározása kérdését, az, az ipar eh, meghatározásának a kérdését, és rögtön azt mondom, hogy két kérdés van ezzel kapcsolatban. Holnap eh, egy agreement jött létre a bizottság és az Európai Befektetési Alap között, egy garanciát fog nyújtani az Európai Befektetési Bank, egy kizárólag erre a szektorra, amelyik elvileg hozzáférhet, de tudjuk nagyon jó, hogy nem tud hozzáférni a, a kölcsönökhöz. A Digi Connect-tel beszéltünk a sadákkal, úgy gondoljuk, hogy ezeket a forrásokat egyesíteni kell, az FC-vel. Legyünk nagyra törőek, legyünk ambiciózisak. az FC-t arra kell kényszeríteni, mert az FC-ben nem volt prioritás a kreatív ipar, legyen egy egységes politika. Ez lenne a lényeg. A Digi connecting beszéltem, és én úgy gondolom, hogy nem kell megvárni, hogy megérkezzenek a projektek, mert ez a világ, ez nehéz, hanem európai platformokat kell létrehozni a, a kreatív iparnak Európában. Ez rendkívül fontos, és látom, hogy szerepel az anyagban. Holnap visszatérünk tehát erre a kérdésre, Beszéljünk világosan, az eh, ez, ez csak megelőleztük az, ami elhangzik holnap. Fontos ez a munka, de ugyanakkor többet kell tenni. A merging program nem alakult ki, a kultúra nagyon nagy szerepet ad a non-profit területnek, és egyre nagyobb területet ad a profitnak. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy új tengelyt dolgozzunk ki, és ez a új fontos tengely a kreatív ipar lehet szerintem nagyon jó az összhang, és legyen összhangban az ambíciónk is, a művészek, alkotó szakemberek, ezek mind szerepelnek bennek, a kalózkodás, a hamisítás rendkívül nagy kárt okoznak, nem csak adóügyi szempontból, hanem a kulturális szempontból is, és főleg van egy dolog, amit talán nagyon távolinak tűnik, de nagyon fontos lehet az új megközelítésben, a kreatív ipar és a mm, meg kell, hogy találja a helyét a 2018-as örökségi év, kulturális örökségi évének, és már szólok is Rubik kollégának, aki a Költségvetési Bizottságban van, hogy segítsen nekünk, mert az a 2018-as Európai Örökség éve nem kap semmilyen támogatást, mert nincs ott egy tétel sem ennek támogatására, tehát ezt a harcot is vigyük előre együtt, és biztos vagyok abban, hogy nagyon hasznos volt ez a párbeszéd. Köszönöm a kollégáknak, köszönöm Rubik elnök úrnak, a kollégáknak, az ITRE részéről, a titkárságnak, a mindkét titkárságnak, akik rendkívül eh, nagy hozzájárulást tettek, és a tolmácsoknak is megköszönjük a